amelyeket kaptam. Ezen ülés jegyzőkönyvéhöz csatoljuk a listát, ezzel szemben és a nevezésekkel szemben kifogásokat nem emeltek, ezért azt jóváhagyottnak tekintjük. A